véleményét. Kollégák, lezárom a belülszal kapcsolatos vitát, és rátérhetünk a szavazásra. Először is határásfoglási indítványról szavazunk Sri Lankával kapcsolatban, az ENSZ jelentésével kapcsolatban. Van egy szóbeli módosítás, amelyet Morális úr mutat be. Morális úr parancsoljon. Elnök úr, Veronika Kaiser nevében beszélek. A főképviselőt és a bizottság alelnökét felszólítjuk arra a tanácsot is, hogy támogassa további erőfeszítéseket, hogy a felelősségre vonás erősödhessen, és támogatjuk az ENSZ jelentését, különösen az azonnali felállítását egy nemzetközi igazságszolgáltatási mechanizmusnak. Köszönöm. Anybody opposing? Van-e valaki ellenzi ezt? A Fanorden úr parancsoljon. Sokáig folytattunk tárgyalásokat a hat frakció között erről az elsfoglalás indítványról, és egy kompromisszumos elsfoglalás indítványról van szó. Természetesen olyan elemeket is tartalmaz, amelyeket néhányan szerettünk volna nem kerülnek bele, és nincsenek benne olyan elemek, amelyeket szívesen láttunk volna benne. De a hat frakciók közötti megállapodás az volt, hogy nem lesz sem írásbeli, sem szóbeli, sem más formájú mm, módosító indítvány, éppen ezért ezzel megsértették a megállapodást, és el kell, hogy utasítjuk, utasítsuk éppen ezért szó, ezt a szobrai módosítót. Kérem, hogy álljon fel az, aki ellenzi ezt a szóbeli módosító indítványt. Azt gondolom, hogy ez több mint tíz ember, tehát elégséges. Ezzel